Colleghe kollégi, e colleghi, prendete posto. Kedves kollégák, kérem, foglalják el helyeiket. A jegyző könyveket, illetve a tegnap elfogadott szövegeket közreadtuk. Vannak -e ezzel kapcsolatban megjegyzések? Ha nincsenek, akkor elfogadjuk ezeket a jegyzőkönyveket. Görán úr jelentkezett. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, szerettem volna fölhívni figyelmüket arra a tényre, hogy önök előtt található egy dosszié, amely a Lux díjra vonatkozik, ami a mozihoz kapcsolódik, és amit ki kell osztaniuk. Kérem, szerettem volna emlékeztetni mindenkit arra, hogy szavazhatnak, illetve kell, hogy szavazzanak a három film egyikére, amely verseng egymással. Itt ebben a dossziéban találhatók a programok, illetve a bennük található filmek. Itt található 2007-es film, győztes film DVD-je, úgyhogy le lett fordítva a film a 23 nyelvre. Úgyhogy három dolgot szeretnék kérni önöktől. Menjenek el megnézni a filmeket, kérem, tehát egy, menjenek el megnézni a filmeket, kettő, szavazzanak, és ez nagyon könnyű, az eljárás megtalálható a dossziéban, rámennek a weboldalra, és a 70 es csatornán, a televízióban megnézhetik a filmeket is. Nagyon egyszerű, nagyon szép filmekről van szó, valódi európai értékeket közvetítenek, egyet, kettőt vagy hármat kell választaniuk közülük. Kérem, mondják el a véleményüket világosan, és sokan vegyenek részt a szavazáson, mert nagyon szép kezdeményezés ez az állampolgárok részéről, akik az európai értékeket képviselik, az európai filmesek által ö, látható filmekben. Köszönöm az elnöknek, Doris Páknak, a Kulturális Bizottság elnökének, aki foglalkozott ezzel a témával, és kérem az ő nevében is, hogy sokan menjenek el szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Düha asszonynak. Tehát akkor vannak feladataink a hét végéig, de ezeket mindenképpen el fogjuk intézni. Nos, akkor térjünk vissza a napirendre. A napirenden a szavazás következik a Fajon jelentésről a harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása, akik a vízum kötelezettség alá esnek, illetve